Dear friends, uh, Kedves barátaim, we start our voting. Elkezdjük a szavazást. Először egy próba szavazást tartunk. Kérem, hogy mindenki szavazzon próba, vagy próba szavazzon. Tegye be a szavazókártyáját a résbe, és megnyitom a teszt szavazást. Kérem, használják a gombokat. Még 20 másodpercet adok. I close the vote. Lezárom a próbaszavazást. A tízes napi rendi pontról szavazunk először. Az energia hatékonyságot jelölő címkézés. A 69-es F házszabály alapján az előzetes megállapodásról szavazunk. Név szerinti szavazás az előadó Dario Tamburano. Megnyitom a szavazást. Még egyszer mondom, az előzetes megállapodásról szavazunk, amelyet a formális háromoldalú tárgyalások alapján értünk el. A 69F házszabály cikk alapján lezárom a szavazást. Ez egy jó eredmény, köszönjük az ITRE nevében a trialógus eredményeit. Tovább lépünk. Jelentéstervezet az Európai Parlament és a tanács um, rendelet módosításáról az internet kapcsolat előmozdítása helyi közösségekben. Carlos Zorinho az előadó 19-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 12-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 95 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Tron 16 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 97-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 13 mellette ellene tartózkodás utasítva, Tron 17 mellette ellene tartózkodás utasítva. Tízes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os módosító. Megvárom, amíg oda jutnak. 126-os módosító, tehát az én dossziémban, a tízes oldalon van. 126-os, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, elutasítva. 22-es mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, elfogadtuk. Regi 1 mellette, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem, ellenem elfogadtuk. Regi három mellettem, ellenem, elutasítva. 31-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Regi három mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tron kettő mellette, ellene tartózkodás utasítva. Hármas kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös módosító mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 6 mellettem, ellene, tartózkodás elf- elutasítva. 2A mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellettem, ellene, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57 mellettem, ellene, Hát ezt ellenőrizzük le. 57-esről megnyitom a szavazást. I close one EPP e too many. Uh, one EPP too many. A néppárt részéről egyen, egyel többen szavaznak. Most már rendben van. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58-as és a Budge 6 azonos. Mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Bacs 7 mellettem, ellenem, elutasítva, Regi 8 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 7-es módosító és a 61-es mellettük, ellenük, hát ezt ellenőrizzük le. A két, két módosítóról együtt szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, jobban mutassák a szavazat, szavazó szándé szavazat. szándékokat 63 mellett ellenem elutasítva. 64 két részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le, a második részről szavazzunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás felfogadtuk. Regi 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 8 mellettem, ellene, ellenőrizzük le a Tran 8-at. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Tolja asszonynál nincsen szavazókártya. Is, uh, is rejected because we don't have met. Tehát elutasítva, hiszen nincsen többségünk. Was, uh, now we go. Amendment 9. Amendment 9. 9-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, 80 igen tehát még egyszer. Mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Tron 10 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 13 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Kompromisszum 9 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk a 9-es kompromisszumot. 93-as mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, Budge 11 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 94 és 14-es tronról eh, együtt mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, Tron 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva végszavazás, név szerint szavazunk a módosított jelentéstervezetről, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig arról szavazunk, hogy az intézményközi megállapodásokról elkezdjük, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, köszönöm szépen, gratulálok az előadónak és az árnyék jelentéstevőknek, valamint az egész szakbizottságnak. Az európai ipar digitalizálása, 12-es napi rendi pont, Bütikófer úr az előadó. 67-68 közösen mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 70 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 71 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 83 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt le. A 83-asról megnyitom a szavazást. I close the vote. It is accepted. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 84 mellette, ellene Ugyanez a többség alakult ki itt is, tehát elfogadtuk. Nem ellenőrizzük inkább le 84-esről, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenegyes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 11-es kompromisszum egyes kiegészítője mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Az egyes kiegészítőjét a 11-es kompromisszumnak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kiegészítő mellette. ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Tehát a 11. kompromisszum második kiegészítőjéről szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 99 mellette, ellenem, ellenőrizzük le a 99-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Százas mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 101 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 103-ast, azaz megnyitom a szavazást lezárom a szavazást, melyet fentebb megnyitottam, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104 mellette ellene. Ellenőrizzük le a 104-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva 108 mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 108-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 107-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 110 mellette, ellenem elfogadtuk, 115 mellette, ellenem elfogadtuk 116 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 14-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk 14-es kompromisszum egyes kiegészítője mellette, ellene ellenőrizzük ezt le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kiegészítő, mellettem ellene. A kettes kiegészítésről ismét szavaznunk kell. Lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 141 mellette, ellene. Tartózkodás. Szavazzunk a 141-esről is. Lezárom a szavazást. Elutasítva 142 mellette, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le ezt is. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 143-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtunk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum egyes kiegészítése mellette, ellene. Ellenőrizzük le ezt az egyes kiegészítést. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 167-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ennek az egy első kiegészítője mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük le a kiegészítést. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 20-as 20 kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 206, 206 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22-es kompromisszum kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Egyes kiegészítés a 22-eshez mellettem, ellenem. Ellenőrizzük ezt le, a 22-es egyes kiegészítését. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kiegészítés, még mindig a 22-es kompromisszumhoz mellettem ellene, tartózkodás, elfogadtuk, mondja az elnök, majd javít, elutasítottuk, egyértelmű többséggel elutasítottuk, de azért ezt ellenőrizzük le, tehát a kettes kiegészítésről ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ennek az első kiegészítője mellette, ellenem, elutasítva. Rendben van, szavazzunk erről. A 23 as kompromisszum egyes ki, első kiegészítéséről szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk elnézést. Köszönöm, hogy emlékeztettek, hogy ellenőrizik le a szavazást. 223 mellette, ellenem. Tartózkodás. Kérem, pontosabban mutassák, hogy hogyan szavaznak, mert így nem látom a többségi viszonyokat, úgyhogy most ellenőrző szavazást tartunk, melyet lezárok. Elutasítva. 224 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 229 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es kiegészítése mellette, ellene. Hát ellenőrizzük le. Mely következő mellette ellene? A 25-ös kiegészítése mellette ellene? ellenőrizzük ezt is nem. Nem volt világos, hogy milyen többségi viszonyok voltak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 26-os módosító kompromisszumos mellett ellene tartózkodok, elfogadva 27-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva a 241-es mellett ellen tartózkodok, elutasítva, 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 29-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 269 mellette, ellene ellenőrző géppel 269-es 269-es géppel ellenőrizzük a szavazást, lezárom. Elutasítottuk 270-es mellette, ellene tartózkodók ellenőrző géppel jobban járunk vele. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 271-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 272 mellette ellene tartózkodók ellenőrző géppel. 272 géppel ellenőrzők a szavazást lezárom elutasítva. 273 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 274 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 275 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 30-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. Imko 13 mellette, ellene ellenőrizik géppel az IMCO 13-as szavazást lezárom. Elfogadtuk, az a 2, 84-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 2, 86 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk e, kiegészítése 31-es kompromisszumhoz mellette, ellene tartózkodók, ellenőrző géppel, tehát 31-es kompromisszumos módosító kiegészítője ellenőrző géppel a szavazást lezárom. Elutasítottuk. 297-es mellette ellene ellenőrző géppel ezt is. 297-es szavazást lezárom. Elutasítottuk 32-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 237-es, 327-es mellette ellene ellenőrző géppel a 327-est, kérem ellenőrző géppel, 327-es szavazást lezárom. Elutasítottuk. 33-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 325-ös mellette ellene ellenőrző géppel a 325-öst géppel ellenőrizzük, szavazást lezárom. Elfogadtuk. 329-es mellette ellen a tartózkodók ellenőrző géppel. 329-es. Szavazást lezárom, elfogadtuk 331 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 332 mellette, ellene tartózkodok elfogadva Trán 1 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Trán 2 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Trán 3 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Trán 4 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Trán 7 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Trán 9 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Trán 10 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Trán Ample 2 Ample 2 mellette ellene ellenőrző géppel Ample 2, Ample 2 géppel ellenőrző szavazást lezárom. Elutasítottuk Ample 10 mellette ellene tartózkodók, ellenőrző géppel Ample 10 szavazást lezárom. Elutasítva Ample 12 mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Ample 13 mellette ellene elutasítva. Ample 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ample 26 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ample 27 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Gépel, 27-es szavazást lezárom. Elutasítva. Kult 8 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kult 11 mellette ellene tartózkodtak elfogadva. Kult 12 mellette ellene ellenőrizzük. Kult 12 ellenőrző képpel. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kult 13 mellette ellene ellenőrző képpel szavazást. Megnyitom a Kult 13 kapcsán. Szavazást lezárom. Elutasítva. Kult 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko 6 mellette ellene ellenőrző géppel, Imko 6. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Imko 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadó, Imko 12 mellette, ellene ellenőrző képpel, Imko 12 tehát ellenőrző gépet, szavazás lezárom. Elfogadtuk. Timko 18 mellette, ellene újra Timko 18 ellenőrző géppel, szavazás lezárom. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk kettes mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. 27-es mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7 kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. E, hetes kompromisszum kiegészítése mellette, ellene ellenőrző géppel a hetes kompromisszumos módosító kiegészítését, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszum, elutasítottuk 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, transport A mellette ellene tartózkodók, transport E mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Ample B. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. egyes mellette ellene ellenőrző géppel. Egyes módosító, a szavazást lezárom. Elfogadtuk kettes mellette, ellene ellenőrzik újra géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk hármas mellette, ellene ellenőrző géppel ezt is, hármas módosítón ellenőrző géppel, a szavazást lezárom, elutasítottuk ez alkalommal négyes mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük géppel a négyest, ellenőrizzük géppel, a szavazást lezárom, elfogadtuk ötös mellette, ellene ellenőrző géppel, ezt is, elnézést mondja az elnök, lehetetlen megszámolni ennyi kezet röptében. Ötös módosító mellette, pontosan lezárom, a, elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodok, ellenőrző géppel a hetes módosítót, szavazást megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk végszavazás, név szerinti szavazás géppel a szavazást megnyitom. Nos, rendben, köszönöm szépen. Mindenkinek a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nagy többséggel gratulálok a jelentéstevőnek. Kérdésem lenne, hogy mi a jogi alapja a módosító, kompromisszumos módosító kiegészítésének. A, a kompromisszumos módosítónak az a lényege, ugye, hogy kompromisszumra jutottunk több módosító összedolgozásával, a kiegészítésének mi a jogi alapja? Nos, válaszol az elnök, a mi szakbizottságunkban nagyon tipikus megközelítés ez. Nem, mondják a bekiállások. Volt ilyen javaslat, hogyha az IMKO szakbizottsága együtt szavazunk, akkor, akkor ugyan javaslatok vannak. A digitális egységes belső piacra kapcsolatban is voltak ilyen kiegészítések. Az IMKO javasolta ezeket, úgyhogy talán tessék. darf, steht kein Nos, először is a, sem a szerző, sem a frakciót nem nevezték meg ki, terjesztette elő ezeket a módosító kiegészítőket, másrészt a kompromisszumra van szükség, akkor szeretnék tud, tudni szeretném, hogy mi az egész, miről szól az egész. És még a kompromisszum előtt a szakbizottságokban szavaznak, és ilyen módon nem tudom elképzelni, hogy hogyan fog kinézni véglegesen a megállapodás. Ugyanakkor a kompromisszum előtt már szavaznom kell, ez minden bevett szabályba ütköző ez az eljárás. Uh, Mr. Rapporteur, okay. Jelentéstevő úr, kedves kollégák, nos, úgy döntöttünk, hogy így fogunk állásfoglalni. Ez a döntés az IMCO szakbizottsággal együtt történt, mert az IMCO gyakran használta ezt a módszert. Igaza van, a mi szakbizottságunk nem. Azonban az IMCO-ban nagyon sok problémák volt két különböző jelentéstevővel, és végül úgy döntöttünk, hogy eh, bevezetjük ezt eh, nálunk is a kompromisszumos módosító kiegészítése című műintézményt. Eh, természetesen van egy másik együttműködésünk is az IMCO-ban más dossziéban, úgyhogy nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk, hogy a szakbizottság ennek a szakbizottságnak van-e kiegészítési javaslata, mert korábban megállapodtunk az a digitális egységes belső piac a hadsatán. Budika Ferőr, elnök úr, kollégák, az eljárásban valamennyi funkció, valamennyi frakció megállapodott azok közül, amelyek ott voltak a két megszervezett árnyékjelentéstevői ülésen. Egyetlen frakció volt, amely nem jött el, az az INF volt, az összes frakció elfogadta ezt az eljárást, és ennek az volt a tartalma, hogy bizonyos kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban megállapodtunk, ugye öt vagy több frakció körében, a kiegészítések esetében csak három vagy négy, tehát kevesebb frakció állapodott meg, és az volt a megalapodás, és hogyha ezt megkérdezi bárki is, akkor az eljárási eh, hatóságoknak ezt vizsgálnia kell, de ez nem trükk volt, hanem egyszerűen csak egy eljárás arra, hogy mit csináljunk akkor, amikor eh, az nevő illés alkalmával eh, kettős többség van. Az összes többi szöveget legalább három az nevő illésen képviselt frakció javasolta. Köszönöm. Okay, dear friends, if I may... Köszönöm szépen, kedves kollégáim, hagyj javasoljak valamit a jövőre nézve. Koordinátorainknak meg kellene vitatnia ezt az ügyet, miután a frakcióktól tanácsot kértek, mert nagyon nehéz most itt a nyílt vitában dönteni, mert biztos lesznek kollégák, akik azt, mondják, hogy ez a rendes, ez a megfelelő állásfoglalás, mások meg azt mondják, hogy nem ez a jó eljárás, és akkor folytatjuk a vitát. Eh, úgy gondolom, hogy a koordinátor küldésére kellene ezt a kérdést rá, eh, vagy, eh, áttenni. Itt most már lement a szavazás, és ahogy hallottuk, a, a jelentéstevők, az árnyékjelentéstevők korrigálják az elnököt, és korrigálja magát az elnök. Tehát az árnyékjelentéstevők ülése döntött ezen eljárás mellett. Want to discuss, I am very hogyha meg akarják ezt vitatni, akkor nyitott vagyok rá. De Tolja asszony volt először, és aztán Turmes képviselő, aztán Karinz, aztán majd újra ön. Elnök úr, az előadó felszólalása voltaképpen fölöslegesé teszi mindezt, amit mondani akarok, hiszen teljesen világos, amit elmondott az előadó. Egy közös döntést hoztunk, így eh, döntöttük ebben az eljárásról, az árnyék jelentéstevők találkozóin döntöttük erről, és meghatároztuk azt, hogy ha vannak akár marginális, akár fontos pontok, amelyekben a csapó a frakciók megegyeznek, akkor a megegyezést elfogadjuk. Tehát voltak éppen az árnyék jelentéstevő ülésén és a jelentéstevő által végzett munkát szeretném megerősíteni. Teljesen egyetértek és kiállok továbbra is minden részletkérdés mellett. Turmes. Köszönöm, Turmes képviselő. Jó a javaslat. Beszéljük meg a következő koordinátor ülésen, és egyébként remélem, hogy mindannyian egyetértenek, hogy nagyon nagy többség döntött egy nagyon fontos ügyben, egy nagyon fontos kérdésről, ez ugye az ipar 4.0, nem akarnám ezt az apró intézményi kérdést borhába elefántot pumpálni. Nos, koordinátorként elégedetnek kellene lennem, hogy ezt koordinátori szinten tudjuk rendezni, de valójában ez eljárási kérdés és úgy gondolom, hogy legitim eh, kérdés, hogy mi is egy kompromisszumnak a jellege, ez a meglévő módosításokon alapuló szöveg, és általában, hogyha van egy kompromisszumunk, akkor már meglévő módosítókat eh, szavazunk meg, és volt korábban is az, hogy eh, kiegészítéseket megszavaztunk úgy, hogy azok meglévő módosítókon alapultak, ha azonban egy kompromisszumos módosítóhoz fűznek kiegészítést, és nem világos, hogy ez kinyújtja be, és hogy hogyan illeszkedik ez a kompromisszumhoz, vagy hogyan nem illeszkedik hozzá. Lehet, hogy vannak képviselők, akik azt mondják, hogy ez jó kompromisszum a kiegészítés nélkül, de a szavazás az nagyon furcsán rendezi le így, mi általában mi a vesztes oldalon vagyunk, de tudjuk, hogy gyakran változik a dolgok iránya és menete. Úgyhogy meg kell beszélnünk, hogy a hagyományokkal ellentétben a továbbiakban használunk-e ilyen megoldást, hogy egy kompromisszós módosítóhoz külön kiegészítést szavazunk meg. Ezt át kell gondolnunk, de nem koordinátis szinten. Nos, az előadó a koordinátorok és az árnyék jelentéstevő sem rendelkeznek azzal a joggal, hogy megváltoztassák a házszabályt csak azért, mert itt a bal, baloldali többséggel ezt el akarják érni, és a kompromisszum kiegészítéssel általában nem az, amiről szavaztunk. Elnök úr, két és fél évig a szakbizottsági elnökök elnökének, értekezletének az elnöke volt, önkéntesen mondott erről le, és nem tudom elképzelni, hogy a szakbizottsági elnökök elfogadnának egy ilyen változtatást, amely házszabályba ütközik, ez nem történhet meg még egyszer, és szabályozni kell, hogy a szakbizottsági elnökök értekezlet elé kerüljön ez a kérdés. Köszönöm szépen, Nibler asszony, és aztán nagyon fontos a képviselők sorrendje. Köszönöm szépen, elnök úr, én is rövidre fogom magamat. Támogatom azokat a kollégák, akik azt mondják, hogy ez egy házszabály-szabály, a, úgyhogy nem a koordinátorok vagy az árnyék jelentéstevők döntenek erről, hiszen a házszabály szól erről. Pár évig én is szakbizottsági elnök voltam, azt kell, hogy mondjam, hogy sem ebben, sem más szakbizottságokban nem ismerek ilyen eljárást, ezért kérem önt, elnök úr, hogy még egyszer tisztázza ezt a házszabályra kitekintve, és a jövőben így járjunk el, ne legyen erről vita. Önt kérem nyomatékkal, hogy tisztázza ezt a kérdést. Köszönöm. Much. please. Köszönöm szépen, parancsoljon. Sajnos a hozzászóló nem kapcsolta be a mikrofonját, így a tolmácsok nem hallják, hogy mit mond. Én szerintem ezt a gyakorlatot folytathatjuk, de most egy olyan jogszabályról szavazunk, amelyel kapcsolatban nem lehet ilyen bizonytalanság, akkor is, hogyha egy saját kezdeményezésű jelentés. Világosan kell látni, mert különben ilyen helyzetet nem hagyhatunk. Mert eddig még nem volt ilyen helyzet, ahogy emlékszem rá. Én itt a jogszabályra gondolok elsősorban. Kedves barátaim! Mint ahogy néhány perce már mondtam, ezt a kérdést a koordinátorok majd megbeszélik. Nyilvánvalóan, mivel ez az én felelősségem, én meg fogom magyarázni, hogy mi ez a helyzet, de Angelikának igaza van. De elmondhatom, hogy a szabályok, a belső szabályok különbözőek a különböző szakbizottságokban. Nem mindent írtak le világosan az eljárási szabályokban. Például a licitelés a szakbizottságok véleménye szerint megváltoztatható, vagy más lehet. Épp ezért nagyon fontos, hogy elolvassuk a szabályokat, és mint mondtam, nem mindig világos, hogy mi a helyzet a szabályokban. És adok majd példákat, akár a mi szakbizottságunkból. Mert hogyha ez korábban nem így lett volna, akkor a mi szakbizottságunkban nem változtathattam meg, volna meg a szabályokat. De korábban ez volt a helyzet. Majd adok rá példát. Tehát szeretném most lezárni ezt a vitát, ugyanis a jövő szempontjából egyetértek azzal, hogy muszáj erről döntenünk, és állandó szabályokra van szükség. Valószínűleg az IMCO miatt voltak változások, mert ők toltak el bennünket ebben az irányba. De visszamehetünk, és azt mondjuk, hogy soha többé. Butikofer úr. Elnök úr, hát így vagy így tisztázhatjuk a kérdést, ez ügyben nem vagyok el, nem döntöttem még. Azért döntöttünk így, mert konszenzus alakult ki, és senki az árnyék jelentéstevő ülésen, aki részt vett az ülésen, nem érezte úgy, hogy a házszabályba ütköző módon járunk el. Először is. Másodszorban pedig Langen úr Werner Langen ad personam személye ellen irányuló támadását visszautasítom barátomról van szó. Azt mondja, hogy a zöld előadóról van szó, akkor megváltoztatjuk a szabályokat. Hát Werner, ez nem volt szép tőled. Visszavonom, nem a Butikofer urat akartam uh, megtámadni. We are, we are... Köszönöm, kollégák. nagyon zajos lett a terem, inkább terjünk át a következő szavazásra, meg fogjuk oldani ezt a problémát. Mint mondtam, a szabályok nem elég világosak. Márten úr, szükséges valóban hozzászólnia? Parancsolj. Ölnek úr. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Felmerül bennem a kérdés, hogy, hogy milyen játékot is játszunk. Miért váltuk meg a e, szavazás véget? Hogyha a koordinátorok döntöttek, döntenek majd, akkor ez azt jelenti, hogy mi az európai képviselők semmiről se szava, szavaztunk most? Tehát világosan kell látni, hogyha vannak problémák, hogyha a szavazatokat nem ugyanúgy látjuk, akkor a szavazás végén tiltakozunk. Elnök, kedves kollégák, lezártuk a szavazást az, erről a kérdésről egy néhány percben megbeszéltük ezt, és most a következőre eh, térünk rá. Nem lehet az előző szavazást megváltoztatni. Tehát akkor most az európai ipar digitalizálását elfogadtuk, ahogyan szavaztunk róla. Most jön a következő eh, véleménytervezet, az unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok. Ez a parlament és a tanács rendeletének a megváltoztatása. Itt van egy csomó szám. Most akkor jöjjön a nyolcas módosító. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tíz és 25 együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 24-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2 mellette ellene Kérem, emeljék fel a kezüket. Kettes. Kérem, tartsák fel a kezüket, de most ellenőrizzük a kettest. Valószínűleg a többség mellette szavaz, de nem világos. Lezárom. Kérem, emeljék fel a kezüket, mert nem látom. Hármas és tizenhármas, mellette ellene tartózkodás elutagadva. Négy mellette ellene tartózkodás, most ellenőrizzük. Négyes. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenöt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hét mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenhat mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Zárószavazás Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Világos, hogy elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő jelentés. Bocsánat. Elnézést kérek. Én Speedy González vagyok most, igen, túl gyors volt. Nézzük a következő napi rendi pontot. Mihály Boni, a jelentéstevője. A növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó jelent kapcsolat 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum, 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 61 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 61, a nagy többséggel fogadtuk lezárom a szavazást, elfogadtuk akkor egy kicsit lassabban fogok menni. Mert időt kell adni arra, hogy feltehetsek közöket. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 134 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 135 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 120, 136 mellette ellene ellenőrizzük. 136-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 127, 37 mellette ellenet elfogadtuk, 138 mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 155 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 156 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 175 mellette ellene tartózkodás, nem, ezt ellenőrözzük, 175. 175. I close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 186 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 187 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 189 mellette ellene ellenőrizzük. Még egyszer. 189-es. Lezárom a szavazást. Is rejected. Elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 194 mellette ellene ellenőrizzük. 194. Elzárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 216-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 225 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 226 mellette ellene ellenőrizzük. 226-ot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 227 mellette ellene ellenőrizzük, 227-est ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elutasítva. 228 mellette ellene ellenőrizzük akkor 228-at. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 229 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2, 3, 30 mellette ellene ellenőrizzük. 2, 30-at ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 248 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kalt 1 eh, mellette ellene elfogadva, Kalt 8 mellette ellene elfogadva, Kult 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Kult 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imko 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imko 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Regi 11 mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Tran 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tran 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tran 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tran 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 15-öst. 15-ös, lezárom a szabadást, elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette ellene ellenőrizzük. 18. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. Nem, 19-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette, mellette elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hat mellette ellene ellenőrizzük a hatos módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk szavazás következik, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást az egész jelentésről. Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, köszönjük. Le, ezzel lezárom a szavazást. Well, uh, I've got some responsibility. A gáz ellátás biztonságáról szóló tárgyalásokban felelősség hár rám. Úgyhogy az ITRE következő napi rendi pontjait megkértem, hogy az alelnök Henkel úr vezesse le a vitát, hiszen nekem, mint mondtam, mennem kell a Gazprom tárgyalásra. Úgyhogy Henkel kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Speedy González. Ugye nagy megtiszteltetési ér, most pedig Spider-Man veszi át a munkát. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy az európai űrstratégia nagyon fontos, és a célja az, hogy az Európai Unió űrpolitikáját határozza meg az elkövetkező évekre. Éppen ezért nagyon nagy jelentőséggel bír. Az ITRE szakbizottság meghallgatást tartott a stratégiáról múlt év novemberében, és Sefkovics alelnökkel, valamint Bienkowska biztosasszonyjal cserélt eszmét, valamint Werner úrral, az Európai űrügynökség főigazgatójával. 45 perccel rendelkezésünkre a vitára, és most megadom az elnök Krél asszonynak a szót, nem, <clears throat> azaz az előadónak adom meg három percre a szót, Konstance Kréli a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem cser, hanem raportőr, nem elnök vagyok, hanem előadó, de szívesen válaszolok. A bizottság átfogó javaslatot készített el az űrstratégiáról, ez pedig nagyon jó jel hiszen valóban az űrhajózási politika, az űrkutatási politika tényleg a földön túli dolgok körébe tartozónak tűnik, de ugyanakkor hatalmas gazdasági kihatása van ennek, és a társadalmi folyamatokat is jelentősen befolyásolja. Ezért nekünk parlamentnek állást kell foglalnunk ebben a kérdésben, ezt most meg is tesszük. Köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak, az árnyék előadóknak az együttműködést, egyszer már találkoztunk. Úgy gondolom, hogy ez jó lehetőséget kínál arra, hogy a parlament prioritásait meghatározzuk. Ugyanakkor a jelentésnek világossá kell tenni, hogy a Kopernikus prioritásait végre kell hajtani, és folytatni kell ezen prioritások érvényre juttatását. A egy-két tagállam talán nincs vele tisztában, hogy a szatelliták egy nemzedéke nem örökre él, hanem ezeket meg kell újítani. Ahogyan meghódítjuk az űrt, egy másik kérdéssel is foglalkoznunk kell, ez a kérdés pedig komoly költségkihatásokkal jár, ez pedig az űr szemét ezüsttel való bánásmód kérdése. Köszönöm az EZÁ-nak, az Európai ürkutatás ügynökségnek, aki sok anyagot készített elő e kérdésben. Az európai, nem e, az EZA nem európai intézmény, tehát nem EU intézmény, az Európai ürkutatás ügynökség, az EZA, ezában az európai tagállamok, de sok külső állam is együttműködik. Úgy hiszem, hogy az Európai Unió és az a közötti együttműködés nagyon jónak mondható. Ezt folytatni is kell, ezt az együttműködést, mert csak együtt tudjuk hendelolni ezt a kérdést, szóval együtt tudjuk kezelni ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy van itt egy további kérdés, amelyre választ kell adni, a cyber elhárítás az űrben, és erről is szól a jelentéstervezetem az űr, űripar downstream kérdéséről. Az európai űripar fontos gazdasági tényező, és éppen a kis és középvállalatok számára kell könnyebbé tennünk a helyzetet, hogy a Kopernikus és más üzleti modellekben jobban részt vegyenek, és hozzáférjenek az ilyesfajta ipari tevékenységhez egyszerűsített adathozzáférést kell biztosítani, másrészt pedig a, biztosítanunk kell, hogy az vevő berendezések a Galileo jelet tudják fogadni. Az iparnak saját érdekében áll, hogy ezt meg, megtegye, teljesítse ezen feltételeket, de hol a saját érdek nem teljesül, ott fontos, hogy az Európai Unió maga akár kiegészítő jogszabályokkal megteremtse a egységesítés, de azért itt visszafogottságra intem magunkat, először az ipar szabályoz, amit szabályozni kell, és utána jöjjenek csak a jogszabályok. Ezen felül a regionális dimenziót is fontos, hogy érvényre juttassuk, hiszen éppen a régióban jelentkeznek olyan alkalmazási lehetőségek, amelyekkel gyakran még nincsenek is tisztában a regionális szereplők. Ezért tehát az európai kohéziós politikát kell kihasználni annak érdekében, hogy lendületet adjunk a területnek. Az űripar upstream kérdésében pedig az ipar védelem szintjéről kell beszélni, az ipart megfelelően kell védeni. A tisztességes verseny középtávon az ágazatot fogja megerősíteni. Éppen ezért meg kell akadályozni, hogy a tisztességes versenyt valami átvételi garanciákkal nehezítsük. A telekommunikáció területén látjuk, hogy mennyire fontos a szatelliták szerepe a konnektivitás megteremtésében, a nagysebességű internet megteremtése során. Ez mindenki számára nagyon fontos. Éppen ezért a megfelelő frekvenciákat fontos biztosítani. Még a költségvetési kihatásról néhány szót mondanék. Mindenki tudja, hogy nő az űrtevékenység mindenhol, különösen a digitalizáció következtében, főleg holott ez nagy költségekkel jár, de a nagy költségek nagy gazdasági hozzáadott értékkel járnak, éppen ezért fontos, hogy a következő több éves pénzügyi terv tárgyalása során figyelemmel legyünk erre a fejezetre. Persze biztosítani kell, hogy a pénzekkel felelősségteljesen bánjunk, ezért a governance-t, az irányítást is felelősségteljesen kell lefolytatni. Ezért folyt, felszólítom a bizottságot és az ezát, hogy megfelelő szabályokat fogadjanak el. Van itt még mit javítani. Végezetül a biztonság kérdéséről. Az űr és a biztonság szorosan összefügg. Civil gondolkodásmódra van szükség, de tisztában kell lennünk azzal, hogy a biztonsági dimenzióban is felhasználhatóak ezek az adatok. Éppen az európai biztonságpolitikáról cserélünk eszmét széles körben, ezért vegyük tudomásul azt is, hogy ezen adatokat a védelem területén is fel lehet használni. Köszönöm szépen, 6 percet beszélt, tehát ezért az áru észrevételére nagyon kevés időt adunk önnek. Két-két percet adunk az árnyék jelentéstevőknek. Sander asszony, Grosztet asszonyt fogja helyettesíteni. Sander asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Grosztet asszony nevében bocsánatot kérni, mert Párizsban kellett maradni egy politikai ülés miatt. Először is szeretném megköszönni Krell asszonynak ezt a jelentéstervezetet, amely egy biztos munka alap, és pozitív oldalai is vannak. Az Európai Bizottság részéről most kapunk először egy igazi, valós európai űrstratégiai tervezetet egyre több olyan ágazatot érint ez, amelyek az űrkutatás bizonyos hatásaival kell, hogy együtt működjenek. Ezért ez egy átfogó stratégia, ez mind a mezőgazdaságra hat, mind a halászatra és más területekre is. A digitális számla ennek megfelelően fontos, ennek a csökkentése nagyon fontos minden ágazatban. Az űrágazat stratégiai és érzékeny ágazat, épp ezért az Európai Uniónak aktív szerepet kell játszania abban, hogy egy független európai űrhozzáférést érjen el minden nemzetközi helyzetben, amely, amely eléggé instabil. Ezért erősnek kell lenni, ugyanis az EU ipart nem lehet egyedül hagyni a nemzetközi versenyben. Épp ezért versenyképesnek kell lennünk. Európának támogatnia kell az Ariane és a Vega programokat és épp ezért nagyon fontos egy rakéta hordozónak az indítónak a, a létrehozása Európában, ugyanis 40 milli, ezer munkahelyet, foglalk, munkahelyet nyújt ez az ipar. Épp ezért fontos, hogy ezek a, az indító platformok sikeresek legyenek. A kurui űr kikötő nagyon fontos, és épp ezért ezzel is törődni kell. Épp, épp ezért meg kell ezt a, mind a alsó, mind a felső végeken erősítenünk ezt a stratégiát a KKV-ket is kell előnyben részesíteni, és megkönnyíteni nekik ahhoz, hogy hozzáférhessenek az európai adat, űrkutatási adatokhoz. Ez azt jelenti, hogy a CO2 kibocsátásokat is monitorozni kell, de minden üvegházhatású gázt is, azért, hogy biztosíthassuk a megfelelő feltételeket. Épp ezért egy ambiciózus költségvetésre van szükség az űrstratégiában, az egész világon ugyanis növelik ezeket a költségvetéseket, és ezek szolgálnak eszközül az ambíciójunknak, mint a Galileo, a Copernicus vagy a Globstat.com programok. És ez az Európai Unió jövője szempontjából is fontos. Köszönöm, mondta az elnök. Most pedig Evelyn Tuzanovszki az LCR e nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Krél asszonynak, az előadónak szeretném megköszönni a kitűnő munkát, a kitűnő jelentéstervezetet, és köszönöm azt a munkát, amelyet e szöveg elkészítésébe fektetett. Jónak tartom, hogy Krél asszony munkájában a világűr meghódításáról készült korábbi dokumentumokra épít, és a Galileo és a Kopernikus technológiákra is figyelemmel van, megvizsgálja, hogy hogyan lehet ezeket a programokat jobban bevonni. Ugyanakkor sajnos a bizottság egy csomó olyan anyagot készített elő, amelyeket a Space Checknek, az űrellenőrzésnek nem vetettek alá, mint például az elektronikus kommunikációról szóló kódex. A szatelliták által, a műholdak által biztosított magas sebességű kapcsolat célra vezető, de ennek 5G képesnek kell lennie, kompatibilisnek kell lennie. Erről fontos, hogy beszéljünk. Örülök annak is, hogy a Galileo és a Kopernikus középidős áttekintéséről is beszél a jelentés, mi több meg vagyunk győződve arról, hogy fel kell használnunk a szinergiákat és a know-how-t azért, hogy a Kopernikus működését megerősítsük. Krél asszony beszél az együttműködésről. Nos, én továbbra is fontosnak tartom, hogy a Brexit után is az Egyesült Királyság szoros partnerünk maradjon az űrkutatásban. A GovSatcom kezdeményezésről frakcióm nevében azt mondhatom, hogy inkább az államközi együttműködést támogatjuk, semmint az új EU program útraindítását. Köszönöm szépen még egyszer az együttműködést. Köszönöm, Evelyn és köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Van Neuhu, Van Neuhuisen asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is azzal kezdem, hogy meg szeretném köszönni Krél asszonynak az általa végzett kitűnő munkát, köszönöm a jó együttműködést. Ez egy kiegyensúlyozott szöveg, amely a legfontosabb kérdésekre kitér, van egy néhány szempont az európai űrágazat területén, amelyet külön ki szeretnék hangsúlyozni a jelentésben. Az egyik az űrkutatás fejlesztésbe való beruházás fejlesztés. Az űrkutatás területén ez nagyon fontos, hogyha a magas sebességű optikai szatellita kommunikációra gondolunk, illetve a kisléptékű űr ö, kilövőkre gondolunk, hogyha itt ö, ö, akarunk lenni, akkor a kutatásról nem szabad megfeledkezni. Ugyanakkor sokkal hatékonyabban is ö, felléphetünk. Miért van szükségünk érdemén az Európán kívüli adatok bevezetét vásárlásáról, és miért nem használunk olyan telefonokat, amelyek Galileo kompatibilisek. Például itt az Európai Parlamentben ez jó kezdeményezéssel léphetnénk elő. Aztán a ciberbiztonság, a kiberbiztonság kérdéséről úgy gondolom, hogy itt megerősített kiberbiztonsági normákra van szükség, hiszen digitális infrastruktúra, az űrinfrastruktúra, és ez nagyon sérülékeny. Ezért biztosítani kell a bizottság, szám, bizottság által, hogy mindenkinek legyen, minden érintett ügynökségben legyen vészterv. Végezetül pedig a kommunikációs stratégiáról szólva, hogyha az űrbe szeretnénk beruházni, akkor demokratikus támogatásra van a lépések mögött szükség, ezért a kommunikációs stratégiánk legalább három pilléren kell, hogy alapuljon. Egyrészt fel kell hívni az általános közvélemény figyelmét, az embereknek meg kell érteniük, hogy milyen hasznot hajt számukra az űrkommunikáció, az űrstratégia a szélesebb körben, inspirálni kell a fiatalokat, tehát az oktatásban is meg kell jeleníteni ezt a kérdést, inspirálni kell a fiatalokat, hogy menjenek az űrkutatás irányába, hiszen gyakran Európán kívüli emberek dolgoznak az Európai űrügynökségben, ez nem fenntartható. Az utolsó pillére a kommunikációs stratégiának pedig abban kell, hogy álljon, hogy a kis és középvállalkozásokat és a vállalkozások, vállalkozókat felhívjuk a figyelmét a zászlós hajópromunkra. Legyenek tisztában azzal, hogy ez számukra is lehetőséget rejt. E három pillért kell hangsúlyozni a kommunikációs stratégiában, és persze örömmel működöm együtt az árnyékjelentéstevőkkel és Krélasszonynal. Köszönöm a GUA NGL nevében Kolicek úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Több kis kiegészítésem van. Krél asszonyjal ez idáig nagyon jó tapasztalatokat szereztem. És a tapasztalatok a többi árnyés jelentéstevővel is nagyszerűek voltak. A space check nagyon fontos. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy a space checket, az űr ellenőrzést végrehajtsuk. Másrészt a magas sebességű kapcsolat, kommunikációs kapcsolat a távoli ö, um, térségeknek, a um, civilizációtól elvágott kistérségeknek is segíthet a jövőben. Azután az közlekedésről ez ideig nem beszéltünk már, pedig itt egyedi lehetőség merül fel arra, hogy az ekolt megvalósítsuk. Erről egyébként több határozat is szól, arról tehát, hogy hogyan lehet az útdíjrendszereket, a régi mikrohullámon alapuló útdíjrendszereket leváltani. Nos, a Galileóból eredő technológiai lehetőségek segíthetnek abban, hogy egységesen vessük ki az útdíjat Persze a tagállamok más-más módon járhatnának el, de az UDI kivetítése, kivetése és kiszámolása egységes lenne. Ebben is segít a Galileo. De ne feledkezünk meg a fiatalokról és a gyermekekről sem. Nos, Csehországban elmondhatom, hogy hosszú időben van már egy programunk, amelyet az első cseh űrhajós hívott életre, és ez felhívta a gyermekek, a fiatalok kíváncsiságot az űrben rejlő dolgok iránt, az űr kérdésekre. Felmerül persze a kérdés, hogy érdemese jelentésünkben erről a kezdeményezésről is beszélni. Köszönöm. Kodicsek úr, és az elnök nevében Safhauser úr. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Először az űrkutatás és az űrstratégiája az az országok saját hatáskörébe tartozik, mint Franciaországban is. De van egy kormányközi ügynökség, amelyet nyilvánvalóan támogatni kell. Tehát Európa helye a harmonizációban van, a finanszírozásban, ennek a kormányközi egynökségben de nem egy új bürokratikus szervezet létrehozásában, mint a Galileo, olyan programokban, amelyeket nem tud irányítani, és nem tud fenntartani azt az ütemtervet, amelyet az Európai Unió saját maga dolgozott ki. Épp ezért éberen kell ügyelni a biztonság és a védelem kérdésére, amely megint csak a tagállamok hatáskörébe tartozik. És ahányszor csak Európa közbelép, a, a, nincsen ahhoz illetése, illetékessége, és képtelen cselekedni. Épp ezért ö, vigyázni kell a szuverenitásra, technológiai szempontból, az adatok szempontjából. Itt sem mutatta meg Európa a hozzáértését. Én magam is a mini és a mikrosatellit űrholdak ter, területén dolgoztam, és az újra felhasználható eszközökkel is. Tehát Európa nem tudott felkészülni ezekre az új technológiákra. Épp ezért el kell mondanom, hogy a kormány közi dolgok és a szövetség a dolgok működnek, de a szövetségi dolgok nem működnek. Tehát támogatni kell, és akkor majd sikerül. Köszönöm. Most pedig a TRAN vélemény jelentéstevője Meissner asszony következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. csak kollega a közlekedésre vonatkozó szempontokról beszélt. Valóban az űrstratégia nagy kihatással van a közlekedési stratégiára, nem csak az ekolról, vagy az útdíjbeszedésről, hanem az egész eh, a közlekedés szervezésről is szó van, elkerülhetőbbé teszi az űr <clears throat> kutatás, a szatelliták, a műholdak, a dugók, dugókat. Van itt még egy szempont, amelyről beszélni szeretnék, ugyanakkor ez is űrreleváns, releváns, ez pedig a tengeri politika. Az illegális halászat szempontja. Bár az űrből nem lehet a tenger mélyére látni, de sok mindent látni lehet a felszínen. Így tehát a nyomon követhetővé válik az illegális halászat, vagy pedig az, amikor a szennyvizet, vagy a fára tolajat illegálisan beleöntik a tengerbe. Egy szóval a tengerek minőségét és a halálomány megőrzését is szolgálhatja ez az űrös stratégia, erről is beszéljünk. Eh, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig Rübig úr kapszott. Tessék, Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi geht's eigentlich um die Zukunftsstrategie, wie wir innerhalb der Europäischen ez egy igazi jövőbe mutató stratégia. Fel kell tenni a kérdést, hogyan lehet ezt a területet jobban szabályozni. A különböző ügynökségek közötti kommunikáció területén van még mit telni. Nem csak a GNSS, a Galileo és a Kopernikus említendőit meg, hanem az ESA is. és fel kell tenni a kérdést, az Enizával milyen kapcsolatok vannak. Úgy hiszem, van itt még a szinergiára lehetőség. Az EZA és a BEREK is érintettek. Érdemes volna tisztázni, hogy van-e valamilyen közös kommunikációs stratégia e területen. És a startupok és a vállalkozók tudnak -e erről kellőképpen. Az Európai Technológiai Intézet is sokban hozzájárulhatna ahhoz, hogy ezen a területen megfelelő időben kidolgozzuk a digitális normákat, ezekről kommunikáljunk, ez az európai gazdaság számára előnyökkel járhat. Fontos itt az integráció. Éppen a large scale implementation, a nagy léptékű végrehajtás fog fontos szerepet játszani, hiszen így globális normák jönnek létre, és kíváncsi volnék, hogy az intellectual property klaszterek, tehát a szellemi és szomszédos szerzői jogok tekintetében a klaszterek hogy néznek ki. Kérdezem, hogy néznek ki az európai cloudok, felhők, vannak-e itt is valami olyan rendszerek, amelyek a projekteket kísérik. A ciberbiztonság vagy kiberbiztonság területén pedig arra van szükség, hogy új normákat fogadjunk el, és itt az ügynökségek közötti kommunikációt javítani kell. Köszönöm, Rübig úr, Moody asszony. Thank you. Yes. Uh, Köszönöm szépen. Először is szeretnék én is gratulálni jelentéstevőnek. Kiváló jelentést készített bármilyen területet vizsgálunk is meg az Európai Unió prioritási közül, nyilván az stratégiának van itt hozzátennie e, az összes ilyen terület munkájához. De szeretnék kifejezetten kitérni e, néhány olyan felvetésre, amelyek elsősorban az űrszemélyre vonatkoznak, amely életfontosságú. Másrészt eh, futólag említették az űrkutatást, amelyek a bizottsági dokumentumban sem szerepel túlságosan hangsúlyosan. Eh, reagálnék arra is, eh, hogy valóban korlátozott a költségvetés. Úgy gondolom, meggyőződésem, hogy a meglévés jövőbeni befektetésekkel a polgári felhasználásokra kell eh, koncentrálnunk, eh, és hogyha a védelmi funkciókat is szeretnénk erősíteni, ahhoz további tagállami pénzeket kell bevonni, eh, és ezt világosra kell tenni. Ami a kommunikációs stratégiát illeti, a KKV-k és az új nemzedék inspirálása szempontjából is ugyancsak fontos szempontok, ezen tudunk dolgozni, és végül reagálnék egy másik felvetésre, valóban én is hiszek abban, és egyértelműen örülnék, hogyha az Egyesült Királyság is részt venne a jövőben ebben. Nyilván e, e, ennek mi kedvezményezetei lennénk, de együtt, ami maga is hozzá valamit tenni. Elnök, én is szeretnék felszólalni a felszólalók listájának keretében egy olyan európai program, amely eh, az űrre foglalkozik, ez nem szabad, hogy az EU-ra koncentrálódjon csak, vagy korlátozódjon, hanem Svájccal is eh, együtt kell működnünk, illetve az Brexitet követően az Egyesült Királysággal is. Úgy gondolom, hogy Meister asszony jó példát hozott arra, hogy a kérdés mennyire globális jellegű. Rübich úr is globális normákról beszélt, tehát nagyon fontos meggyőződésem szerint, hogy továbbra is folytassuk az együttműködést, és eh, javítsuk az együttműködést az Egyesült Királysággal, Oroszországgal, Indiával, Japánnal és más országokkal is, amelyek ugyancsak jelen vannak az űrben. És most Éler úrnak adom meg a szót. Das ist keine europäische Höflichkeit, sondern wirklich der Fall der Berichterstatterin sehr gratulieren. Das ist wirklich ein substanziell. Nos, szeretnék gratulálni jelentéstevőnek valóban kiváló munkát végezett, végzett, és köszönöm szépen, hogy fölvállalták ezt a témát. Az új védelmi stratégia, illetve a védelem és az űr mesterséges szétválasztása olyan téma, amelyet sokan szeretne kerülgetni. Úgy gondolom, hogy erről nyíltan kell gondolkoznunk, hogyan fogunk ezzel a hosszú távon foglalkozni. Nincs lehetősége az európai űrtechnológiának a túlélésre, hogyha, hogyha ennek nincs védelmi oszlopa pillérje. Akár Dékelet-Ázsiában, akár az Egyes Államokban mindenütt azt látjuk, hogy a védelmi pillér bizony alapvető fontosságú az űrtechnológiák, az űr kutatás fejlesztésében. Tehát a védelmi vonatkozásokat is egyértelműen be kellett beépíteni, és hát ennek alapján iparpolitikai stratégiát is ki tudunk dolgozni, azonban fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy az európai intézmények milyen és módon, milyen területeken kell, hogy megerősítésre kerüljenek, milyen felelősségeket kell, hogy kapjanak tehát ehhez vitára van szükség, át kell gondolnunk, hogy milyen védelmi kutatási programokat kell indítanunk az űr kapcsán. Ez az Európai Unió űrstratégiájának kiegészítő pillére lehet, ez a katonai biztonságunkat is érinti, de mindezek az ügyekről nem beszélhetünk akkor, hogyha nem tudjuk egyetemel meghatározni, hogy melyek az egyedi, az egyes programok. És hálás vagyok azért, hogy én úgy gondolom, hogy itt nem, nem csak a védelemnek az erősítésére van szó, nem saját programjaink erősítésére. Elnök, de volt, akartam maga szót. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság először is szeretné megköszönni Krél asszonynak, a jelentéstevőnek ezt a jelentést, és a bizottság úgy látja, hogy ez a jelentés, ez a jelentés tervezet rámutatott, hogy melyek azok a prioritások, amelyeket a bizottság meghatározott, melyek a kihívások és a kockázatok ebben a stratégiában. Világos, hogy az első feladat, hogy a piacon is megjelennek az űrpolitikának az első jelei. Ezek ugyanis az európai politikák, e, állampolgárokat és politikákat is hasznosan befolyásolná. Épp ezért szeretnénk konszenzust látni a jelentéstevővel. Világos, és több képviselő is rámított ott, hogy nagyon fontos beváltani, végrehajtani ezt az űrstratégiát. Szükséges, hogy a jövőbeni végrehajtása az európai közösségi produktának az eszközeit rész felhasználja, minden felelősnek ez a feladata. Ugyanis több olyan intézmény is van, amely felelős az űrpolitikáért. A parlament, az Európai Tanács, a tagállamok, az Európai űrügynökség, és ezért nagyon fontos, hogy megjegyezni, hogy az, az Európai Bizottság már elindított egy párbeszédet ezekkel az intézményekkel ennek a stratégiának a kidolgozását úgy végezték el, hogy meg tudják a prioritásokat jelölni, világosát tegyék, tegyék a különböző felelősségi köröket, az, az Európai Bizottságét, a tagállamokért, az Európai űrögynökség feladatát, tehát minden ütözményét, akik végül is eh, eredményt kell, hogy elérjenek, tehát az európai eh, polgároknak eljuttatni az űrstratégia eh, hasznát. És biztosítani a jövőben az Európai Unió számára az űrpolitikában játszott szerepét. Összefoglalva, minden olyan kérdésre várjuk a választ, amelyek a vita során felmerülnek, de a jelentés, Krél asszony jelentése jó kiinduló anyag, hiszen meghatározza az Európai Unió prioritásait, a kihívásokat és a kockázatokat. És azokat a kritikai elemeket, amelyeket eddig elértünk, és amelyeket az, az Európai Bizottság a jövőben szeretne megvalósítani. Épp ezért nagyon fontos, hogy európai szinten, a parlamenttel és a tanácstól nagy konszenzust várhassunk el, azért, hogy az eszközöket biztosíthassuk ezekre a kihívásokra. Köszönöm. Sie, eh, Frau Krehl, Sie haben so viel Lob bekommen, dass Sie sich bei Ihrem Schlusswort jetzt wirklich... Hans Krehl úr, olyan sokan dicsérték, hogy zászlában valószínűleg nagyon rövid tud lenni. Igen, mondja asszony, nem fogok hozzám beszélni. Egy megjegyzéstől eltekintve úgy éreztem, hogy valamennyi felszólalással egy irányba megyünk. Hálás lennék, hogyha az önök által felvetett további megjegyzéseket módosítóként be tudnák nyújtani. Nyilván ezek a jelentések Eh, mindig eh, eh, korlátozottak terjedelem szempontjából, és várom nagyon már a következő árnyék jelentéstevői ülést, vagy bármilyen formában is találkozunk. Elnök, a módosítók benyújtásának határideje április 26, úgyhogy olyan nagyon sok idő már nincs. Most akkor rátérünk az utolsó napi rendi pontra, ma délelőtt ez a Horizont 2020 végrehajtásának áttekintése a 9-es keretprogrammal kapcsolatosan 372 módosító van a jelentés tervezethez, és remélem, hogy az árnyék jelentéstevők hamarosan össze tudják ezeket dolgozni, gyúrni kompromisszumos módosítókká. hogy döntéseket tudjunk hozni. Most már csak 45 percünk van erre a vitára. Ennek az egyik oka az, hogy elég részletes vitát folytattunk a szavazás eljárásáról az egyik napirendi ponttal kapcsolatban. Úgyhogy szeretném megadni a szót a jelentéstevőnek Soledad Cabezon Ruiz asszonynak három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, közvetlenül eh, belevágnék a lényegbe. Számtalan módosítót nyújtottak be. Én úgy értékelem, hogy eh, eh, igenis lehetséges a megállapodásra jutás, zöldágra tudunk vergődni. Nem szeretnék a különböző témákon végigmenni, hanem inkább csak arról beszélnék, hogy mi ez a két pont, ahol szerintem nagyobb eltérés látok a vélemények között, és ezek sem egyforma súlyúak. Mindenesetre az fontos elmondani rögtön itt az elején, hogy a tudományos közösség nagy megedegetéssel látja a fejleményeket. Úgy gondolom, hogy a Nyilván voltak azért kérdések a, a, a nagy ipari komplexusok, komplexumok általában az ipar hozzáállással kapcsolatban. Minden esetre szeretném elmondani, hogy továbbra is változatlan az alapvető, a fő tengelye a programnak és amin dolgoznunk kell, szándékaim szerint, az az, hogy hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó programokat még jobban hangsúlyozzuk, még jobban támogassuk, és még jobban népszerűsítsük azokat a vonatkozásokat, amelyekben Európa kiemelkedően teljesít és persze nem csak a rá különböző rendeletek, illetve az Európai Parlament 2015-ös eh, eh, eh, jelentése fontos ilyen nemek egyenjogúságával kapcsolatban, hanem általában a humán és a szociális ágazatban is oda kell erre figyelnünk egyúttal ezzel is többek között javítva a versenyképességet, a fejlődés pedig nem csak gazdasági szempontból lehet nézni, és nem csak közvetlen hasznok szempontjából. Ez, ebből a szempontból bizony van még gondolkodni valunk. Ami még egyszer az ipar részfeltételét illeti, engem bátorít, hogy látom, hogy komoly szerepet játszottak a nagy ipari ágazatok ebben az európai programban, a keretprogramban, de természetesen továbbra is felhívással kell élnünk az ipar felé, hogy a részvételőket, különösen a, az nem állami, hanem magán tőke szektorában két fontos téma van, amelyet még viták öveznek, de úgy gondolom, hogy lehetséges a megállapodás, és ennél részletesebben nem is mennék bele. Köszönöm szépen a szót. Thank you very much. Köszönöm. Ruiz asszonynak a felszólását a néppárt nevében Huticska asszony kap szót kettő percben. E, e, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos valóban számunkra, hogy a kompromisszumos megoldásokat megtaláljuk. Mi magunk kb. 170 módosítót nyújtottunk be. Először is költségvetést kell meghatároznunk, ugye a, költség, a tudományos programokra mi 120 milliót javasoltunk, tehát meglátjuk, hogy a bizottság mit tud nyújtani. Másrészt pedig egyensúlyt kell tartanunk a nagyobb és a kisebb tudományos projektek között. És e tekintetben szeretnénk, hogyha kompromisszumot tudnánk elérni Szeretnénk a program jelenlegi struktúráját fenntartani bizonyos egyszerűsítésekkel, úgyhogy eh, remélem eh, lehetséges lesz ezen a téren is kompromisszumokat eh, kidolgozni, és valóban figyelembe kell vennünk a társadalmi kívásokat is, és javítanunk kell a programok között a szinergiákat. Az is fontos, hogy e, legyen lehetőség e, az állami támogatások alkalmazására is. Remélhetek ebben is kompromisszumot tudunk elérni, és szeretnénk, hogyha együttműködés lenne a tudomány és az ipar között, ideértve az együttműködési együttműködésben megadásodó kutatásokat. Egyszerű szabályokra van szükség, az állami szféra és a magáncégek együttműködésére és a PPP programokra, amelyekbe szeretnénk, hogyha a KKV-ket is be lehetne vonni. És szeretnénk, hogyha gondolkoznánk kicsit azokon az ösztönzőken is, amelyek az ipart bátorítják a részvételre. Fontos a nyitott hozzáférés, szabad hozzáférés kérdése, az open access és az is fontos, hogy ebbe a keretprogramba ne férjen bele, ne legyen benne a védelmi ágazat. Arról külön kell, hogy beszéljünk. És végül úgy gondolom, hogy eh, a tudományos kiválóságot kell legfontosabb kritériumnak tekintenénk. Elnök, az ECR képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Uh, uh, Köszönöm szépen. Karinnal egyeztettem a Horizon 2020-ról, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is sikerül majd együttműködni. Elégedett vagyok az elődő munkájával, és én csak ki akarom egészíteni mindezt, amit idáig végzett, tehát köszönöm egyébként Szolárdadnak, és a munkát négy észrevétellel szeretnék élni, amely szerintem nagyon fontos, amelyek fontosak, hiszen négyről van szó. Egyrészt az administratív egyszerűsítés. Az európai programokat administratív módon egyszerűsíteni kell. Az Európai Bizottság már sok erőfeszítést tett ez irányban, de ez idáig leginkább csak az Európai Bizottság hasznára váltak ezek a lépések. Itt az idő, hogy a cégek is haszonélvezői legyenek ennek másodszorban. Felhasználó barátabbá kell tenni a rendszert, több céget kell bevonni a Horizon 2020-ban és talán egy alacsonyabb finanszírozási rátát lehetne biztosítani azért, hogy több cég élhessen ezzel a támogatással. Vonzóbbá kell tenni ezt. Harmadik elem, melyet meg szeretnék említeni, a következő. A középidős áttekintés két lépésben történik, és ez egy nagyon fontos instrumentum volt a korábbi kiválasztási eljárások során. De ugyanakkor túl sok jelölt kerül a második fázisba, és úgy gondolom, hogy az első körben szigorúbb ellenőrzést kellene, és kiválasztást kellene végrehajtani szigorúbb kritériumokkal, ez célra vezetőbb volna. Hogyan ez egy fontos kérdés, hogyan lehet konkrét eredményre vezetni, eh, vinni a kutatás eredményeit. Sok kutatási eredmény sajnos nem találja meg a való élethez a kapcsolatot, megrekednek a kutatások az egyetemek szférájában. Ehhez hozzájárulhatunk. Például egy Venture Capital Framework, egy kockázati tőke kereten gondolkozhatnánk, akár az innovációs tanács struktúráján belül. Ezek voltak a főbb észrevételeim, sok sikert kívánok az el, előadónak a kompromisszós megfogalmazás, kompromisszum kialakítása során, és biztos vagyok benne, hogy sikerül majd jó eredményre jutnunk. És így megüzenhetjük a bizottságnak, hogy az Európai Parlament mit gondol a Horizon 2020 második fél idejéről. Köszönjük szépen. Most az Álda nevében Ébler asszony. Köszönöm szépen. Nos, kellemesen meglep, hogy majdnem 400 módosítót nyújtottak be. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan érdeklődnek ezután a program után. Nagyon érdekes ötletek voltak ezeknek, ezekben a módosítókban, és én magam is benyújtottam néhány kollégával módosítókat, és szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a jelentésnek miről is kellene szólni. Ez a kutatási program a, kutatás és fejlesztésről szól. Ez a tagállamok számára nagyon fontos. Nem csak azt jelenti, hogy a finanszírozást illetően újabb forrásokat kell találni, hanem a határokon átnyúló együttműködésre is szükség van. Ezért nagyon fontos, hogy minden résztvevő a, és a kiválósági kritériumokat figyelembe véve dolgozzanak együtt. Hogyha megnézzük a 9-es keresztprogramot, akkor e, ezeket az elveket fenn kell tartani, és ezért nagyon örülök annak, hogy olyan sok kolléga velem együtt úgy döntött, hogy hogy az SSA-tól meg kellene szabadulni. A kiválóság gondolatát alkalmazni kell mindenütt, és az eszmecsere és a módosítók alapján is ez derül ki. A múltban a Horizont 2020-ról beszéltünk, és azt mondtuk, hogy a kohéziós eszközöket kell használni, de szerintem a strukturális alapokkal is szinergiát kell kialakítani, mert nagyon sok kutatási és fejlesztési aspektus van ebben, de az az EU13 és EU15 között még sokkal többet lehet tenni. Ezen kívül szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az ipar részvétele nagyon fontos. Ezeket az elepeket nem csak az alapkutatás, alapokat nem csak az alapkutatásra kell használni, hanem a konkrét alkalmazásokra is, amelyeket a piacra lehet bevezetni e, egyelő módon kell mindenkivel bánnunk, ugyanis az ipar nagyon fontos szerepet játszik. Néha a KKV-knek is haszon, haszon mutatkozik ebből, akik a nagy vállalatoknak a sodrában, farvizében mennek előre. Ezt is figyelembe kell venni. Látunk az nyit, hallottunk a e, nyílt e, adatokról, az SSH-ról, e, és e, több olyan kérdésre, amely nagyon érdekes lesz a munkánk során, amikor az árnyék jelentéstevőkkel megfogalmazzuk azokat az ajánlásokat, e, hogy e, milyen álláspontos is képviseljen a parlament. Köszönöm szépen! Most pedig a zöldek képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek üdvözlik ezt a javaslattervezetet, Én, mert egyetértünk sok gondolattal, ugyanakkor szeretnénk rámutatni néhány gondolatra. Mi szeretnénk az éghajlat kutatási, kutatást és adatgyűjtést prioritizálni az USA-ban ugyanis a környezetvédelmi kutatási intézetek költségvetését megszabdalták. Ezen kívül az alap és együttműködésen alapuló kutatást szeretnénk támogatni, ugyanis hogyha nem kapnak megfelelő finanszírozást, akkor a jövőbeli lehetőségeik korlátozódnak. Azen kívül minden 9. keretprogrami programot szeretnénk, hogyha a fenntartható energiaprojektekkel kapcsolnának össze. Végül pedig szeretnénk emlékeztetni a tagállamokat, hogy tartsák be ígéreteiket, és tartsák meg a költségvetési célokat a finanszírozáknak egy része az ipartól jön majd, és épp ezért őket is figyelembe kell venni. Köszönjük szépen. Borelli úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a cél a módosítókkal, hogy a 2020-as, a Horizon 2020-as programot javítsuk, kapcsolatot teremtsünk a kutatás, fejlesztés és az innováció között úgy, hogy a foglalkoztatást és a növekedést szolgáljuk. Válaszúthoz ért Európa éppen ezért minden programot stratégiai szempontból kell elemezni, szolgálja ez a kontinensünk, földrészünk érdekét. A 2020-as céloktól nagyon messze vagyunk, ugyanakkor 2020 itt van mindjárt. Sok ország eh, gazdasága szenved, nagy eh, a munkanélküliség, a kis és középvállalatok nem jutnak szerephez. Éppen ezért eh, gyakran maga a tender úgy van megfogalmazva, hogy nem tudnak a programokban részre venni. Erről szól a nyolcas bekezdés a jelentés tervezetben. Biztosítani kell ugyanakkor a fenti szemponton túl, a földrajzi egyenlőséget, és um, egy maximum küszöböt is, uh, egy plafont kell biztosítani annak érdekében, hogy ne, rá, ne zárjuk ki a kiszereplőket ebből a programból. A 92-es módosító éppen ezt a gondolatot fogalmazza meg, illetve a nemzeti kapcsolattartók hálózatának fontosságát domborítja ki, akiknek bevonásával helyzetbe hozhatjuk a pályázókat. pályázókat. Számunkra még egy nagyon fontos pont van, ez pedig éppen a kis és középvállalkozások kérdése. Fontos, hogy a Horizon 2020-ban egy speciális eszköz szolgálja a KKV-kat, de a 72-es módosítónk éppen a pénzeszközök KKV-knak való i odaítélését szolgálja, illetve azt a célt szolgálja, hogy ez jobban működjön ez a rendszer. Van egy további szempont, ez pedig a pályázatok értékelésére vonatkozik. Fontos, hogy úgy értékeljük ezeket a ö, pályázatokat, amelyek, amelynek során figyelembe vesszük a gazdaságban játszott szerepét, illetve a foglalkoztatáshoz való hozzájárulását a projekteknek. Ezért átláthatóbb, megbízhatóbb értékelési eljárásokat kérünk, akár pozitívan ítélik meg a pályázatot, akár elutasítják azt a pályázónak, betekintést kell biztosítani a teljes értékelési folyamatba, azért, hogy mindenki megértse, hogy a saját elképzelése eh, miért érdemes, vagy miért nem érdemes támogatásra. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig képviselők, először Éla úr. Először is meg szeretném én is köszönni az előadónak, hiszen a munkát, hiszen a Horizon 2020-szal kapcsolatban meg kell jeleníteni a parlament véleményét, másrészt pedig át kell tekinteni az egész programot. A jövőbe szeretnék kitekinteni. Több mindent meg kell fontolnunk, hiszen sokfajta témát eh, akarunk eh, megszólítani, korlátozott pénzeszközök állnak rendelkezésünkre, és a támogatási modelleket így kell kidolgozni. E három szempont persze egymásnak ellentmond. Hogy ez mindez mit jelent? Az elmúlt hetes kutatási keretprogramban a nem engedélyezett KKV-k által benyújtott pályázatok költsége mintegy a felére rúgott az össz KKV-knak adott összegnek. Tehát, hogyha 10%-os az engedélyezési küszöb, akkor ez nemzetgazdaságilag teljesen értelmetlen, hatalmas ráfordításokat fordítunk azért, hogy aztán kis pénzt osszunk ki. Ezért a következő program során nem tudjuk megkerülni azt, hogy hogy a KKV-kkal foglalkozunk, illetve vagy több pénzre van szükségünk, vagy pedig fókuszáltabban kell kiadnunk a pénzt másodszorban. Ha őszíték vagyunk, a kiválóság témájáról sem szabad megfeledkezni. És van két szempont is, a nemek közötti egyensúly, illetve a innovációs akadék két oldalán lévő államok közötti, tagállamok közötti igazságosabb elosztás szempontját is figyelembe kell venni. Hogyha egy projektet nem az alapján választják ki, hogy ez a legjobb, hanem má, legjobb projekte, hanem más kritériumok alapján, akkor ez egy katasztrofális hiba, szerintem. Másrészt, legyünk őszinték, nem rejtőzhetünk a kiválóság szempontja mögé, hatalmas kihívás tornyosul előttünk a te, abban a terin, azon a területen, hogy a nőket támogassuk a gazda a tudomány területén, nem csak az igazságosági szempontból, hanem azért is, mert évente 60 ezer kutató vándorol ki az Európai Unióból, egyszerűen lehetőséget kell biztosítani számukra a kutató nők számára is, hogy a magánéletüket és a hivatali életüket jobban összekapcsolják, hiszen egy igazi probléma az, hogy 5-6-8-10 év múlva a kutató nők feladják a pályájukat, mert nem tudják a családdal összeegyeztetni ezt. Ha a legjobb projekt amelyet kiválasztunk, nem a legjobb projekt, hanem más szempontokat veszünk figyelembe, akkor ezzel uh, hibát követünk el. A földrajzi egyensúlyjal más a helyzet. Téves volna az egyrészt azt mondani, hogy na most akkor már adunk egy projektet Romániának is, de ugyanakkor a kiválóság mögé nem rejtőzhetünk, fel kell számolni az innovációs szakadékot Európában helyzetbe kell hozni a lemaradt országokat is, megfelelő programokra van szükség. Ehhez pedig több pénzre lesz szükség. Nagyon röviden. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a PPP-ket és a joint undertaking-eket eh, támogassuk, hiszen ők bizony, hogy ezt is magyarul mondjam, game changerek. Eh, és nagyon láthatók, a vizibilitásuk nagyon magas. Ha azt mondjuk, hogy breakthrough technológiákat akarunk el, elérni, akkor ezeket is helyzetbe kell hozni. Ami pedig a Brexitet illeti, valóban itt komoly tárgyalásokat kell folytatni Horizon 2020 tekintetében is. Fontos, hogy a tudomány diplomácia témájáról ne feledkezzünk meg. Mi több, úgy gondolom, hogy egy szempontot a parlament érvényesített a gyorsítósávos megközelítés volt. A kutatást már nem lehet top-down fölülről lefele módon építve kialakítani, több bottom-up, alulról fölfelé építkező kezdeményezésre van szükség. Gyorsan változnak az idők, így tudunk csak igazodni a gyorsan változó időkhez, és ezzel a földrajzi egyensúlyt is megteremthetjük, hiszen nem elképzelhető, hogy egy kisebb tagállamban, ahol három-négy kiválósági téma van, három-négy évet kelljen várni. Tehát a fast track, a gyorsítósáv vagy az előzősáv módszere segít abban is, hogy azokat támogassuk, akik lemaradtak az európai kiválósági szintről. Köszönöm. Köszönöm, Éler úr, de több mint öt percet beszélt, bár nagyon fontos dolgokat mondott, Tója asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadó munkáját nagyra értékelem. Kitűnő munkát végzett, ahogy ezt már többen elmondták. És így egy fontos jelentés fogalmazhat majd meg a parlament. Mindenki tisztában van vele, hogy a Horizon 2020 az Európai Unió elmúlt években tett erőfeszítéseinek az egyik legfontosabbja volt. Éppen ezért kötelezettségünk, hogy biztosítsuk, hogy a e program minden lehetőséggel éljen, és szolgálja a szociális ügyeket, a növekedést és a foglalkoztatást is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Kapezon úr és mások által elmondott szempontokat ne felejtsük el, jelesül, hogy az alapkutatás között egyrészt, másrészt a felhasználás szempontjait érvényesítő kutatás között egyensúlyt teremtsünk. Erről egyébként az Európai Kutatási Tanács keretében is gyakor, gyakran hallottunk, tehát az alapkutatás egyrészt fontos, másrészt az innováció becsatornázása, megteremtése nagyon fontos. Egy-két általunk benyújtott módosító foglalkozik az egyetemek szerepével, hiszen az egyetemek az innováció házatájai, de fontos, hogy a fe- találmányok megtalálják helyüket a valós gazdaságban. És ne rekedjenek meg az alma máterek határainál, hanem igenis fellendítsék a reálgazdaságot. Egy további szempont, amelyet tisztázni szeretnénk, a kutatási prioritások kérdése. A bizottság egy sor erre vonatkozó eljárást hajtott végre. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy itt a parlament hangját egyrészt hallatni kell, másrészt a bizottságnak jobban figyelni kell mindarra, amit a parlament mondott, hiszen az európai lakosság széles köreit érintik ezek a kérdések, például az egészségügyi kutatások kérdése. Vannak olyan ágazatok, ahol Európának igenis, hogy úgy mondjam, polgári kötelezettsége, hogy ne feledkezzen meg a kutatásról, és támogassa azok a hálózatokat és intézmények, közegészségügy és kutatóintézmények platformjait, amelyek mind ezen kutatásokat hajtják végre. És a kutatásunk a szignifikáns szintet akkor érheti el, hogyha a kutatásokat összekapcsoljuk, így vehetjük fel az USA-val és másokkal a versenyt. Még néhány specifikus kérdésről szólnék. Tehát nagyon röviden felsorolom őket cím, és stílusban. Egyetértek azzal, hogy a dokumentumukban a bizottságtól és minden paneltől, döntési paneltől azt kell kérnünk, hogy tisztázzák az értékelési kritériumokat már a kiírás során. Hogy mindenki tudja, hogy mely szempontok alapján elemzik a pályázatokat. Aki benyújtja a projektet, tudja, hogy miről van szó. És értékelhesse azt, hogy mi alapján zárják ki egy egy pályázatról, vagy pedig mi alapján fogadták el a pályázatát. Itt tehát teljes átláthatóságot kell teremteni, ez elengedhetetlen feltétel. Aztán Éler kollégával értek egyet, semmi, sem a bizottság nem tudta ezt ideig megoldani. Nagyon fontos kutatóintézetek vannak, Például az olasz alkalmazott fizikai kutatóintézet, de gyakran hiányzik a kormány közé, vagy a nemzetközi együttműködés. Tehát ez egy olyan gordiuszi csomó, amelyet meg kell oldanunk, fel kell oldanunk, ketté kell vágnunk, az intézmények közötti együttműködést meg kell teremtenünk. Aztán, elnök úr, az adatokról beszélnék még. Nem csak átláthatóvá kell tenni az adatokat, hozzáférhetőket, hanem segíteni kell abban, hogy feldolgozhatóak legyenek. A kutatások elérnek egy adatállományt, és abban kell segíteni, hogy a már meglévő adatokat jobban fel tudják használni, ezzel tudunk egy jelentős lépést tenni előre. Köszönöm. Köszönjük, Tója asszony, Moody asszony. Nagyon rövid leszek, hiszen már több dolgot említettek, amelyet én akartam. Üdvözlöm a jelentéstevő munkáját. Egy nagyon jó jelentésről van szó ugyanis amely aláhozza azt az átalakító munkát, amelyet a Horizont 2020 keretében végez az EU. A kiválósággal kapcsolatos megjegyzések mutatják, hogy a költségvetésnek milyen korlátai vannak, és hogy milyen nyomás alatt van a költségvetés, hogy a Horizon 2020-nak a jelentőségét bizonyítsák, és jelezték azt is, hogy még mit kell tenni a költségvetés megerősítését illetően. Végül pedig felismerték azt is, vagy üdvözölték azt, hogy a nemekkel kapcsolatos nézőpontokat is belevették ebbe a jelentésbe. És nagyon fontos, ha 2010 ötös elismeréseket illetően, és a nemi aspektusok szempontjából is. Köszönöm, Mudi asszony. Én is feliratkoztam a hozzászólók listájára. Két megjegyzésem lenne, általános megjegyzésem. Az, hogyha ez nem fog működni, hogyha a tagállamok nem érik el a három százalékos célt az EI, EU még messze van a 3%-os céltól, ugyan vannak országok, amelyek ezelőtt járnak. De emlékeztetni kell arra, hogy ezt a célkitűzést az tagállamoknak meg kell valósítani. Egy másik megjegyzet. Volt múlt vasárnap egy az egész világon szervezett felvonulás a tudomány mellett. Berlinben kb. 12 ezer résztvevővel, és én nagyon sajnálom, hogy a tudományos munka eredményeit általában figyelemben, figyelemen kívül hagyják. Az alternatív tények a, a tudósok bizonyítékait figyelmen kívül hagyják. És még ezen, ebben a parlamentben is sok jele van ennek a tudatlanságnak. Épp ezért szeretném a szakbizottság tagjait megkérni arra, hogy harcoljanak ezek, ezen tudatlanság ellen, mert ha ők nem teszik, akkor ki fogja ezt megtenni. Tehát a tudományos bizonyítékokat nem lehet kifigyelmen kívül hagyni, és a tévedésekre is fel kell hívni a figyelmet. Most pedig a bizottság fog reagálni ezekre, Fandenberg úr a kutatási főosztálytól. Köszönöm szépen, nagyon hálásak vagyunk a parlament hosszú távú támogatásáért különösen az ITER és annak tagjai is sokban támogatták a Horizont 2020-at és a keret programot. E, a módosítók egy része költségvetés nevelésére szólít fel a Horizon 2020 e, e, sikertörténet, az érintettek nagy mértékben, tehát bőségesen, bőséges visszajelzéssel fordulnak felénk a különböző fórumokon, és valóban úgy tűnik, hogy a program teljesíteni fogja a célkötözéseit, és ez a félidős áttekintés meglehetősen sok információt fog majd tartalmazni ezzel kapcsolatban, hogy pontosan mit is sikerült elérni. Nagyon sok olyan kérdés van, amelyről a parlament is beszél, a készítségi szintek, szinergiák a programok között, és így tovább. A továbbiakban is várjuk a jelentéstevőnek jelentését, és nyilván a módosítókat, a végeredményt. Nagyon fontos számunkra ez a követ további munkánkban. És végül azzal zárnám, hogy nagyon nagyra becsüljük azt, hogy milyen konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy a kiválóság valóban fontos szerepet kapjon, ez az alapköve az innovációs programnak Nagyra becsüljük a, a nyitottságot. A gazdaság és a társadalom valamennyi részevője részéről ez kell ahhoz, hogy a horizont 2020 siker legyen, és nagyon örülünk annak, hogy a résztvevők 50%-a teljesen új partner az FP7-hez képest, a 7-es keretprogramhoz képest nagy örömmel tekintek az együttműködés elé, annak érdekében, hogy a parlamenttel és az ITRA szakbizottság tagjával együtt mindent meg tudjunk tenni a tudomány és a gazdaság, illetve a társadalom érdekében ennek a programnak a sikeresítételében. Köszönöm szépen elnök, köszönöm Van der úrnak, most pedig Ruiz asszony kap ismét eh, szót, nagyon sokan dicsérték. Make your concluding remarks. Bueno, pues yo muy rápida simplemente dar las gracias por las aportaciones, eh, todas constructivas e interesantes, y sobre todo... Köszönöm szépen, eh, köszönöm a konstruktív együttműködést, köszönöm mindenkinek a konstruktív hozzászólását. Valóban kellemes hangulatban dolgozunk, eh, mindenki nagyra értékelt a program fontosságát. Ezért csak arra kérnek mindenkit, hogy eh, működjünk együtt annak érdekében, hogy az eh, a jelentés eh, valóban képviselje az összes eh, frakciónak a véleményét, és mutassam, mutassuk meg, hogy együtt tudjunk dolgozni. Összesen ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm, hogy az elnök, akkor ezzel lezárjuk a ma délelőtti ülésünket. Mindenkit emlékeztetnék, hogy az ülés délutáni ülés pontosabban május 29-én, 30-án is fogunk találkozni